Ukrajnában, de azt is látnunk kell, hogy ehhez időre van szükség. Éppen ezért nem szabad folyamatosan csak kritizálni Ukrajnát. Köszönöm kolléganő, következőként Ovir kolléga kap szót. Köszönöm elnök úr.